Azt hiszem, hogy kezdhetjük. Talán a régiók bizottságából ideérkező kollégák közül még néhányan ö, csatlakozni fognak hozzánk, de hogyha nincs kifogásuk ellen, akkor kezdjük el a mai ülést. Emlékeztetném önöket, hogy az ebédszünet előtt a négyes napirendi pontot kezdtem el taglalni, ez az elnök közleményei. Szeretném ezt a napirendi pontot most befejezni és tájékoztatnám önöket a tegnapi koordinátorok ülésén született döntésekről. Már beszéltem a szolidaritási alapról ma reggel, és most pedig arról szeretnék beszámolni, hogy a nem jogalkotási vélemények kérdését is megvitattuk, és a koordinátorok úgy döntöttek, hogy a véleménytervezeteket, illetve a saját kezdeményezési jelentéseket az egyéb bizottságokkal kapcsolatban, például az Envi bizottság jelentésével kapcsolatban a klímaváltozásról szóló jelentést a szocialista és, szocialisták és demokraták frakciójának adjuk. A koordinátorok abban is megállapodtak, hogy az Európai Bizottság közleménye az természeti és emberi katasztrófákról ez iránt az ALDE érdeklődött, de hát ez kapcsolódik egy másik véleményhez, ami szintén az ALDE szeretne. Ezzel kapcsolatban várjuk a végső ALDE döntést, hogy ők végül is melyik véleményt szeretnék megfogalmazni, de lényeg, a lényeg, mind a kettő meg fog születni. A mezőgazdasági bizottság véleményeivel kapcsolatban a természeti hátránya a küzdő területekről van egy vélemény, ezt szintén a néppártnak ítéltük meg. A negyedik vélemény a TRAN bizottság és a közlekedés fenntartható jövője. Itt nem teljesen tiszta még a helyzet, hiszen több frakció is jelezte érdeklődését. Később fogjuk meghozni erről a végső döntést, arról, hogy melyik frakciója lesz ez a vélemény. A saját kezdeményezésű jelentésekkel kapcsolatban a koordinátorok megállapodtak egy javaslatlistában, és döntést is hoztak, a következő saját kezdeményezésű jelentéseket fogjuk, fogja a néppárt megfogalmazni. A regionális versenyképesség és foglalkoztatás, EU programok a gazdasági válság leküzdésére, a szociális és gazdasági kohézió előtt álló kihívások, illetve globális fejlesztés, valamint a végrehajtás. Tehát ennyi saját kezdeményezésű jelentése lesz a néppárti frakciónak az Európai Regionális Fejlesztési Alap hetes keretprogram tekintetében. A Lisszaboni célokról akarnak a szocialisták, és az Európai Unió balti tengeri stratégiájáról. Az ALDE még mindig gondolkozik két jelentésről, az egyik, a, nemzet, a természeti katasztrófák kapcsolatos stratégia, vagy a jó joggyakorlat az EU regionális politikájában. Várjuk a kollégák döntését arról, hogy az ALDE végül melyiket szeretné. Az zöldek pedig átláthatóság a regionális politikában címmel, illetve ennek finanszírozása címmel szeretnének saját kezdeményezésű jelentést írni. A koordinátorok a jövőben még egy a zöldek által benyújtott javaslatról, a régiók szociális-gazdasági helyzetéről szóló illetve a GDP és azon túl című Európai Bizottsági Közlemény utáni elemzésekkel kapcsolatban szeretnének egy véleménytervezetet. Szeretném megkérni, hogy a javaslataikat a frakciók a lehető leghamarabb öntsék végleges formába és küldjék el nekünk. A regi legközelebbi ülése előtt ez mind, mindenképpen legyen véglegesítve, hogy akkor tudjunk ezekkel is, illetve a tanulmányokkal is foglalkozni. Ha senki nem ellenzi a koordinátorok javaslatait, akkor ezeket elfogadottnak tekintem, de hát, ahogy említettem, még néhány kollégától várjuk a végső döntésre vonatkozó információt, amilyen hamar csak lehet. Napi rendünk ezen pontját lezártnak tekintem. Lépjünk tovább az ötös napi rendi pontra. A kedvezményes jövedéki adó mérték alkalmazása az Azori szigeteken címmel. A jelentéstevő azt javasolta, hogy ma tartsuk az eszmecserét. Ez egy ellentmondásos javaslat. Ez egy nem ellentmondásos javaslat. A néppárti frakció azt javasolta, hogy egy egyszerűsített eljárással kezeljük a módosító indítványokat, Hogyha egyetértenek, akkor ezzel az eljárással járjunk tehát el. Kérem, kérdezem Eli Orau urat, hogy szeretne -e, mint jelentéstevő felszólalni. Euh, madame. Euh. Igen, elnök asszony. Egyet értek az egyszerűsített eljárás alkalmazásával. Csak néhány szóval szeretném a jelentést bemutatni és elmondani azt, hogy a rum és likőr termelés az egy olyan szektor, ami nem csak az Azori szigeteken, hanem a Madeirán is, hanem Madeirán is nagyon jelentős, illetve Réunion szigetén. Úgy gondoljuk, hogy az az intézkedés, amit javasoltunk, ezt el kell fogadni annak érdekében, hogy ennek, hogy ennek az ágazatnak a helyzetét rendezzük, és legyen egy olyan eszköz, ami a nem helyben gyártott termékek olcsóbb árát kompenzálni tudja. Szerintem fontos ezt az intézkedést meghozni, ezért tartottunk konzultációt portugál kollégáimmal, akik a Azori szigetekről, illetve Madeiráról származnak. Ők is egyetértettek azzal, hogy ezt az egyszerűsített eljárást alkalmazhatjuk, ez nekünk tökéletesen megfelel. Mindezen okokból kifolyólag arra kérem a kedves kollégákat, hogy támogassák ezt a jelentést. Ennyi, ezt szeretném. Most pedig, hogyha kollégáink ezekből a, régi, ezekből a régiókból, ha portugál kollégáim szeretnének megszólalni, akkor érdekes lenne talán őket meghallgatni. Elnök asszony, ennyit szerettem volna nagyon gyorsan mondani. And now Mr. Tixeira. Tixeira úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék gratulálni Oró úrnak már volt szerencsém tájékoztatni az álláspontomról ebben az ügyben. Nagyon röviden elmondanám a következőket. Ez a javaslat különösen fontos Madeira és az Azori szigetek számára. Mind a két régió úgy egész Portugália is úgy gondolja, hogy ezeknek az intézkedéseknek az elfogadása rendkívül fontos. Tulajdonképpen a 2002-es tanácsi derogáció fenntartását szeretnénk elérni a romok, likőrfélék és párlatok kapcsán. A derogáció 2008-ban lejárt, ez már majdnem egy évvel ezelőtt volt, és szeretném megkérni a bírót arra, hogy eh, visszamenleges hatállyal újra helyezik eh, hatályba ez év végéig a derogációt. Nos, azok a feltételek, amelyek indokolták korábban a derogációt, azok továbbra is fennállnak. Az elszigeteltség mind a két értelemben, a szigetek egymástól való távolsága továbbra is fennmaradnak, illetve nagyon törevezett a birtokszerkezet, kicsik a gazdaságok. Ennek az intézkedésnek minimális lenne a gazdasági összhatása nagyon konkrét szigeteken termelt termékekről van szó, tehát egyáltalán nem merülhet fel ennek a tevékenységnek kapcsán a tisztességtelen verseny forgatókönyve. Ennélkül a termelőknek meg kellene jelentősen emelniük az áraikat, ami természetesen a gazdasági tevékenységet eh, veszélyeztetni, nagyobb veszélyekkel kéne szembe szállniuk, szembe nézniük mint eh, most. Eh, az ügyeket arra úrra már megbeszéltük, a 47-es egyszerűsített eljárás követhetjük. Egyéb javaslatok nincsenek. Elnök asszony az ön egyetértésével azt javasolnánk, hogy módosítós, módosítások nélkül fogadjuk el ezt a javaslatot, és szeretnénk, hálásak lennénk, hogyha a, a dosszié az októberi miniplenáris elé kerülne elnök. Ezek szerint ezt a döntést egyhangúan fogadjuk el, és a plenáris elé bocsátjuk, kivéve ha, és meg is adnám a szót. Elnök asszony, mondja Alves képviselő, képviselő, szeretnék én is néhány szót szólni a szocialisták és demokraták frakcióra részéről. Nagyon fontos ez az azori szigetek számára is. Már némi késlekedés is van az ügyben és figyelembe kell vennünk, hogy a kisvidéki közösségek életét eh, hogyan befolyásolja ez a helyzet. Maradéktalanul támogatjuk a jelentést, és szeretnénk, ha elfogadásra kerülne. Elnök, köszönöm, van-e még valaki, senki más nem akar felszólalni, akkor elfogadjuk ezt a eh, jelentést egyhangúan, és akkor 12-es napi rendi pontra léphetünk, hogyha Karim Hadeli velünk van. Úgy látom, itt van. Nos, a jelentéstevő azt kérte, hogy ma kerüljön sor az eszmecserére. Decemberre várható a szavazás, ma megnyitnám a vitát, és Dili asszonyt megkérném, hogy röviden, <laughs> röviden kezdje el az ügynek a feltárását. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák, az Európai Bizottság úgy döntött, hogy 2011 az önkéntesség európai éve lesz. Az Európai Bizottság határozat javaslata egybecseng a 2008. szeptember másodiki európai parlamenti kívánsággal, mely szerint 2011 legyen az önkéntesség európai éva. A legjobb gyakorlatokat, a tapasztalatcseréket, illetve az európai tagállamok erőfeszítéseit próbáljuk ezzel elősegíteni, illetve a civil társadalmat kérjük arra, hogy teremtse meg az európai önkéntesség kereteit. Az Európai Bizottság azt szeretné, hogyha aktívan vennének részt az állampolgárok az önkéntes munkában, ezzel konszolidálni tudjuk közös értékeinket. Az önkéntesség az alapvető értékek megerősítését, az állampolgárság, a szolidaritás és egyéb, például a diszkriminációmentesség értékeinek megerősítésére tud szolgálni. Emellett a, a környezet, a kultúra, a sport, oktatás, fejlesztési politika, a külkapcsolatok vagy az egyenlő esélyek területén is hozzá tud, fejlődni, hozzá tud járulni a társadalom illetve az különböző tagállamok társadalmának közös fejlődéséhez az önkéntesség. Ezt fejtette ki az Európai Bizottság is határozott tervezetében, és ehhez arra van szükség, hogy az önkéntességnek a megfelelő keretét megszervezzük, a megfelelő eszközöket megadjuk az önkénteseket foglalkoztató civil szervezeteknek, és ösztönözzük a, az önkénteseket arra, hogy vállaljanak önkéntes munkát, illetve tájékoztassuk a szélesebb közönséget is erről a lehetőségről. Ezek a célkitűzések tehát minden szinten, adminisztratív, közösségi, nemzeti, regionális és helyi szinten is ennek érdekében intézkedésekre van szükség 2011-ben, és ehhez 6 millió eurós költségvetést különített el. Az Európai Bizottság ehhez még két millió Európa, eurót szeretne az előkészítő munkákra elkülöníteni a 2010-es költségvetés tervezetben. Ezek a célok mind nagyon nemesek. Az önkéntesség nagyon alapvető eszköze annak, hogy az európai állampolgárok között a szolidaritást növeljük, és az európai nem pénzügyi fejlődést tekintő, illetve célzó értékeket elő tudjuk mozdítani. Ez a költségvetés azonban nem elégséges, hogyha megnézzük, hogy milyen kihívásokkal néz szembe az önkéntesség. Bizonyos alapvető elveket is meg kell erősítenünk, amelyeket szerintünk az szöveg nem hangsúlyoz eléggé, az Európai Bizottság javaslata szerint legalábbis még nem. Például nem határozzák meg azt, hogy mit nem értünk önkéntesség alatt. Ezért az önkéntesség legjogi státuszát tisztázni kell, meg kell határozni, hogy mi az önkéntesség, mik az önkéntesek. Nem lehet összekeverni a hagyományos alkalmazottakkal az önkéntesen dolgozókat, és nem lehet a szociális területen dolgozókat is egész egyszerűen önkéntesnek tekinteni, tehát nagyon fontos, hogy pontosan meghatározzák az önkéntesség fogalmát, és ezt elkülönítsék az összes többi munkavállalótól. Utána az önkéntesek biztonságának védelme, a szociális védelme, illetve az ő állásuknak a védelme nagyon fontos, valamint a munkahelyi ö, balesetek esetén egyelőre még nincs semmilyen intézkedés kidolgozva az ő számukra, az ő védelmükre. Erre ezt is pótolni kell. Úgy tűnik, hogy szükség lenne megkönnyíteni azt, hogy elismerjük az önkéntesek munkáját, azt, hogy itt olyan tapasztalatokat szerezhetnek a fiatalok, amit akár a képzésük folyamán is szerezhettek volna, és amit később a szakmai munkájuk során ki tudnak aklázni. Tehát ezek elismerhető értékek legyenek. Fentartható módon kell egy ilyen rendszert létrehozni, administratív intézkedésekre van szükség, illetve arra, hogy a közpénzek elköltésének megfelelő ellenőrzésének a keretét létrehozzuk. Minden diszkriminációt el kell kerülni az önkéntesség területén. Bizonyos államokban a külföldiek számára áll nyitva ez a lehetőség, ille, és csak olyan külföldiek számára, akik EU-s tagállamból érkeznek, harmadik, tagállamból, harmadik államból nem. Nagyon fontos lenne, hogy bármilyen származású, szociális vagy adminisztratív státuszú ember az Európai Unión belül gyakorolhassa az önkéntességet. A nem profitorientált szektorokban az önkéntesség létrehoz, lehetővé teszi azt is, hogy például a békét előmozdítsuk, a környezetvédelmet előmozdítsuk, vagy a szociális, szolidáris gazdaság fejlődését előmozdítjuk. Ezek szerintem nem eléggé világosan vannak megfogalmazva a szövegben. Az is nagyon fontos, hogy tökéletes és konstans partnerség jöjjön létre az önkéntes szervezetek között, ezért egy intézményi keret, egy stabil intézményi keret létrehozására van szükség, amelyet végig kísér az Európai Bizottság, de megtárgyalja a közvéleménnyel is, az állampolgárokkal is, hogy ők milyen keretet szeretnének. Az Eurostat statisztikáit vég, rendszeresen vizsgálni kell annak érdekében, hogy a nem profitorientált cégek és az önállók dolgozó önkéntesek munkáját végig tudjuk követni, mérni tudjuk, és politikáink során figyelembe tudjuk venni az ő szerepüket a munkaerőpiacon. Aztán azért is fontos ö, vizsgálni folyamatosan az adatokat, hogy a jövőben létrehozhatjuk hassuk az önkéntesek európai kartáját, amely az ő felelősségeket és jogaikat fogja egy keretbe foglalni. Egy év nem elég. Az önkéntesség sokkal hosszabb időn keresztül kell, hogy az érdeklődésünk homlokterében maradjon, nem csak egy éven keresztül. Ezért azt javaslom, hogy legyen december 5-e az önkéntesség napja. Ezt az ENSZ is elismeri. Jelen pillanatban, amikor a válság miatt a, világ, a munkavilága nagyon sérülékeny, nagyon fontos, hogy a szegénynek tekintett állampolgárok, illetve a munkaerőpiacról nem kiszorult állampolgárok közötti szolidaritást erősítsük, és erre az önkéntesség csodálatos eszköz. Azonban az önkéntesség nem lehet a, a kirekesztés elleni harc alfája és omagája nem elég. Hogyha csak az önkéntességre koncentrálunk, más intézkedésekre is szükség van. Az önkéntesség európai éve nagyszerű lehetőség arra, hogy 2011-ben, ami 2010-et a kirekesztés és szegénység elleni küzdelem évét követi, összekapcsolódhasson. Ez a két év, és ez a két cél ugyanis szervesen összekapcsolódik. Tegnap este Markus Kuria úrral, a néppárt képviselőjével sikerült tárgyalásokat folytatnom, ő, és én, mivel én új képviselő vagyok, nagyon örülhetnék, hogyha tudnának javaslatokkal is támogatni engem annak érdekében, hogy az eszmecserénk nyomán, illetve az önök javaslatai nyomán egy még jobb javaslat születhessen. Kedves kollégák, három hozzászólás lenne. Még egyszer ismétlem, hogy komoly vita lesz novemberben erről a kérdésről, hogyha jelentés, illetve vélemény rendelkezésre áll. Úgyhogy azt kérném, hogy ma csupán konkrét javaslatokat tegyenek a raportőrnek, hogy Deli asszony ezt figyelembe tudja venni, de kérem, hogy ne szóljanak hosszan, ugyanis picit szorít az idő. Úgyhogy először is Káronna kollega következne. Nagyon röviden szeretnék szólni, de azért élnék a lehetőséggel. Deli képviselő asszony világosan és meggyőzően vezette fel a gondolatait. A kérdés, amelyel hát foglalkoznunk kell, ugye 2011, és ez valóban egy rendkívül fontos lehetőség, egy fontos év, amikor egy ilyen döntő fontosságú területen, mint az önkéntesség, tehetünk valamit, és ezt az alkalmat nem szabad elszalasztanunk. Hogyha véleményt írunk, akkor ez mindenképpen fontos, hogy a bizottságunk a lehetőséget teljes mértékben kihasználja azt a lehetőséget, amelyet az önkéntesség éve kínál. Fontos továbbá az is, hogy pontosan elgondolkozunk azon, hogy a rendelkezésre álló források elegendőek-e, és hogy így módon elérhetőek-e azok a célok, amelyeket a kollégák el szeretnének írni. Én azt hiszem, hogy legközelebb konkrétabb javaslatokat fogunk majd tenni. Köszönöm szépen, Köszönöm, Kelly úr. Köszönöm szépen, én is rövid leszek. Először is annyit szeretnék mondani, hogy üdvözlöm a bizottságnak ezt a kedvezményezését, és köszönöm az előző parlamentnek, kollégámnak is, akik nagy munkát végeztek, és elősegítették ezt a célt. A célokkal egyetértek, és ezek a célok azt gondolom, hogy fontosak, és nagyon fontos lenne 2011-ben előre lépni. Azt gondolom, hogy a, a gazdaság ö, ö, akkora már ö, épülhet, felépülhet, illetve mindez segíthet a gazdaság fellendülésében is, és ö, az önkéntesség azt hiszem, hogy fontos fontos megnézni, hogy a minimális bért megkapják ezek az emberek, ezek azt gondolom, hogy alapvető fontosságú. Fontos, hogy tízből három európai végez munkát, de csak 7-8 mondja azt, hogy szeretné ezt megtenni, úgyhogy fontos lenne élni azzal a lehetőséggel, hogy lehetővé tegyük az emberek számára, hogy önkéntesen tevékenykedhessenek és sok mindent lehet tenni, ez már elhangzott, de hát a részletekre majd kellő időben visszatérünk. Mindenek előtt fontos elismerni az önkéntes munkát. Ez közelebb tudja hozni az Európai Uniót az emberekhez, és ez nagyon is ajánlható, javíthatja az életminőséget is az Európai Unióban. Tehát nagy lehetőség, és ezzel élni kell, és remélhetőleg sikerre is tudjuk vinni ezt a gondolatot 2011-ben. Köszönöm, Katrin Börgler asszony. Köszönöm, elnök asszony. Én is támogatásomról szeretném biztosítani az erőfeszítéseket, hogy a forrásokat biztosítsuk ennek a szektornak a számára, és méghozzá korán meg kell ezt tenni, ugyanis fontos, hogy az információk folyamatosan jelen, rendelkezésre álljanak, ugyanis mindezt ismerté kell tenni, tudatosítani kell, és csak így biztosítható a több pénz. De a Lisszaboni szerződés alatt jelenik meg ugye az Európai Önkéntesség él, éve, és ez már a kodecíziós, az együttdöntési eljárás időszaka lesz, és lehet, hogy már akkor a szerződés hatályba is lép, mielőtt a jelentés megszületik. De hát ő tudja, gondolom Deli asszony, hogy mindez mit jelenthet. Köszönöm szépen. Örök kollega. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én annyit szeretnék mondani, hogy támogatom ezt a javaslatot és a Deli asszony által elmondott következtetéseket. Azt gondolom, hogy egy javaslatot érdemes lenne megtenni a jó akarat az nagyon gyakran megnyilvánul abban, hogy az ember szociális munkát végez. Franciaországban ez különösen így van. Ez egy szociális szövet, egy összetartó erő, amely nagyon szoros szövésű lehet, számos egyesület, és ezek sok esetben bonyolultan tudják ezeket a munkákat megszervezni. Ezért gyakran azt gondolom, hogy ők próbálják ezt az önkéntes munkát elvégezni. Úgyhogy a javaslat, amivel én előállnék, és hát a részlet majd később következik a vita során, hogy nem lehetne -e megnézni, hogy egy ajánlást dolgozzunk ki, amelynek alapján a önkéntes munka létrehozza eh, azt, hogy egy ilyen szociális mozgalom alakuljon ki, és ez hatással lehet kereskedelemre, iparra, kultúrára, művészetekre. És azt gondolom, hogy ez fontos a jó szolgálatot végzők számára, és ehhez segítséget, technikai segítséget kell nyújtani megfelelő támogatással. Ez egy javaslat, és hát nagyon szeretném, hogy ezt megfogadnák. Köszönöm szépen. Nem látok több önkéntest, aki szeretne beszélni szeretném, hogyha Catherine Berger konkrét kérdésére is kapnak választ. De a többi felvetés is ugye hasznos volt, novemberben rátérünk majd részletesebb vitára is. Elnézést, mondja az elnök asszony, van még felszólaló. Rendben, meg is adom a szót akkor. Frau Vorsitzende, ich habe mich zwar gemeldet, aber ich bin so klein und habe mich übersehen. Ich möchte... Jelentkeztem ugyan, de hát ha már megadja a szót, akkor beszélek. Gratulálok a javaslathoz, nagyon nagy ötlet. Azt gondolom, hogy az önkéntesség egy nagyszerű dolog, amely a közösség szolgálatában áll. Kulturális kérdés is ez Közép-Európában, eh, ennek nagyon komoly történelmi gyökerei is vannak a fiatalok bekapcsolása, a közérdek megismertetése, takarékosság, ez mind ott áll a háttérben, és én már 14 éves koromban is az önkéntes tűzoltóság tagja voltam Ausztriában, és nagyon sok tagunk volt, és társadalmi munkában dolgoztunk. Úgyhogy azt mondanám, hogy nem szabad figyelmen kívül hagyni a munkajogi elemeket. Ausztriában az a probléma, hogy a nagy tüzek esetén, ez látható volt ugye a mediterrán térségben és Görögországban, az ilyen nagy bevetéseknél az emberek bevethetősége, és hát persze a, a az üzemek rendelkezésre állása, és nagyon feszült, és hát nem mindenkinek van lehetősége arra, hogy térítés nélkül dolgozzon, végezzen ilyen munkát hosszú időn keresztül, például lavina szerencsétlenségnél, tüzeknél, ahol erre szükség van. És persze ezzel kapcsolatban sok probléma merül fel azért is, mert sokan nem viszonyulnak ehhez pozitívan. Úgyhogy fontos, hogy a munkajogi előírásokat, ajánlásokat is biztosítani tudjuk mindenütt. Köszönöm. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen. Láthatóan nincs több önkéntes. Ezt az egy kérdést akkor még hallgassuk meg. Nagyon gyors leszek. Szeretném meg köszönni az összes javaslatukat és hozzászólásukat. Ezek természetesen mind hozzájárulnak majd a vitához, és nagy gonddal figyelembe fogom venni jelentésem elkészítésekor az összes véleményüket. Tudom, hogy a költségvetés sok mindenre nem elég, de el kell ismernünk valahogy az önkéntesek munkáját, és a Lisszaboni szerződéssel kapcsolatban jelentő pillanatban számomra még nem teljesen világos, hogy ez milyen kihatással lesz erre a témára. El kell kezdenünk a hat, határozatot elfogadni, hiszen 2011 már itt van, nem sokára elérkezik, nem várhatunk. Köszönöm szépen, azt, hittem, azt hiszem, hogy ezt a napirendi pontot most lezárhatjuk. Lépjünk tovább a 13. napirendi pontra. Itt van körünkben Fabrizio Barca doktor, Szeretném tájékoztatni önöket röviden arról, hogy a kohéziós politikáról folyó vita keretén belül az Európai Bizottság meghívta a Bárka urat, hogy készítsen független jelentést, amelyben felméri a kohéziós politikát a, mind a mai napig, annak teljesítményét, de kitekintéssel a politika jövőbeni reformjára. Nyolc meghallgatásra került sor a jelentés előkészítése során. Legalább tíz munkadokumentum készült, meglehetősen vaskos eljárás van tehát mögöttünk, és szeretném megkérni Fabrizio Berke urat, hogy a javaslatával kapcsolatos eszmecserében is vegyél majd részt, a szót pedig megadom, annyi ideje van, amennyit szeretne erre szánni. Kérem, mutassa be munkáját. Köszönöm, elnök asszony! Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy meghallgat Európám demokratikusan választott képviselőtestülete. Ez a testület döntő szerepet játszik a kohéziós politika reformjában. És a kohéziós politika eh, eh, tekintetében a jelentésem lényege az, hogy szükség van a reformra. Angolul fogok beszélni, mert a jelentés angolul van, ez így nekem egyszerűbb lesz. Nos, igazándiból csak az első cím volt érdekes, ugye az első diám azzal kezdődik, hogy Back to the Origin, vissza a kezdetekhez. Nagyon sokan azt mondják, hogy amit ők mondanak, az vadonat új dolog, de ez sokszor nem így van. Önök ő, tudják, hogy az Európai Unió ö, alapszerződése a harmonikus fejlődést irányozza elő, egyrészt indirekten, másrészt direkt módon. Indirekt ö, pont alatt figyelembe kell venni azt, hogy az egyéb politikák hogyan működnek. Önök nálam is jobban tudják, hogy a 70-es, 80-as években került sor a kohéziós politika megerősítésére azzal a célral, hogy az európai polgár és George Thompson-tól 1973-ból eh, idézek, nem szabad kicsibe vonnunk azt, hogy mindenkinek szándéka az összes tagállamot arra abban segíteni, hogy polgárainak állapotát, helyzetét javítsa. A jelentés utána azt mondta, hogy eh, alaposabban, teljesebb körülön fel kell használni eh, a forrásainkat. Ez egy gazdasági cél, a hatékonyságról, a versenyképességről szól. Ugyanakkor, és folytatom az időt, eh, próbáljuk meg az élet színvonalban található, látható szakadékokat kitölteni, megszüntetni Eh, ez pedig egy szociális társadalmi cél, a méltányosság célja. Miért mondok ennyire egyértelmű dolgokat, ennyire világos, magától értetődő dolgokat? Most azért, mert elég sok vita eh, született. A jelentés azt eh, mondja, hogy sok téves felfogás van életben, amelyek a politika megvalósulását akadályozzák hiszen nem csak arra van szó, hogy különböző pénzeket mozgatunk. Hogyha ez lenne a kohéziós politika célja, akkor nem lenne szabad a kohéziós politikát használnunk, sokkal inkább egy kiegyenlítési, eh, fölzárkóztató alapot kéne eh, használnunk, eh, valamiféle föderális, nem föderális, félföderális, akármilyen föderális alapon. Nos, nem szabad ennyire egyszerűsíteni. A kohéziós politika célja nem az, hogy egy redistribúciós csatorna legyen. A fejlesztés a célja valójában. Egy olyan fejlesztési politika ez, amelynek az a célja, hogy méltányos legyen a források felhasználása, és egyúttal eredményes a társadalmi integráció céljában a közcélok, közjavak újraosztásában. Miért van tehát az Európai Uniónak fejlesztési célja? Nos, megint csak eh, elnézést kérek azért, hogy ilyen alapvető dolgokról beszélek, de sajnos erről is beszélni kell. A jelentés azt mondja, hogy más országokat megvizsgálva, más országokat megvizsgálva, különösen az Egyesült Államokra gondolok, nincs egyetlen olyan állam, egy államok, eh, eh, államközösség sem, amely boldogulni tudna fejlesztési politika nélkül. Ez teszi lehetővé a polgárok számára, hogy a piac gyümölcseit learassák, és hogy a piac kockázataival boldogulni tudjanak, azokat kezelni tudják. Ez volt ennek az állam alakulatnak és az Európai Uniónak is a megalapításának az alapja. Az európai polgárok ennélkül az Európai Uniót fogják vádolni, és ezt már most is megteszik. Ellenezni fogják a, polg- a dolgozók szabad mozgását, a vámtarifa mentességet, a liberalizációt, ha az Európai Unió nem képes a kockázatokkal és a lehetőségekkel bölcsen gazdálkodni, akkor egyre többen fogják a piac liberalizálását kritizálni. Ha megnézzük az, Európai, az Egyesült Államok költségvetését, akkor azt látjuk, hogy nagyon hasonló politikát használnak az USA-ban, mint amit mi használunk, eltekintve attól, hogy ez három és fél nagyobb, de ez normális, hiszen sokkal régebb óta létezik az Egyesült Államok, mint az Európai Unió. E, ennek része az oktatás, az infrastruktúra, a, a lakáspolitika, és így tovább de hát milyen fejlesztési politika alkalmas az Európai Unió számára, és még kicsit még beszélnék az általánosságról, mielőtt rátérek a részletekre. Nos, a következő egy-két évben sokat fogunk beszélni a, a, az ágazati e, alapú gondolkodásról, illetve a lokáció alapú, a hely alapú gondolkodásról. Nos, legyen alap az alkalmazás, számára legyen a flex, flex security, a rugalmas biztonság számára alap, legyen alap minden célra. Ezeket az Európai Bizottság használja föl az egyes projektek támogatására. Ez az egyik lehetőség. A másik az az helyen alapuló multi ágazati modell, amely a NAC 2-es nagybetűs régiókat célozza meg. Itt olyan projektek kerülnek megvalósításra, amelyeknek bizonyos elveket be kell tartaniuk, meg kell valósítaniuk. Nos, az Egyesült Államok az első megoldást használja, az Európai Unió pedig a másodikat. Két ok van, két oka van ennek. A jelentés alá is húzza, hogy mindez a két indoklás nagyon is fontos, fontosabb, mint néhány évvel ezelőtt. Először is ez a legjobb módszer. A fejlesztés, a fejlesztési elmélet egy gazdasági elmélet, amely az elmúlt két évtizedben a második modell felé mozdult el, nem akarok erről részletesen beszélni, beszélhetünk az IMF-ről, meg az OECD-ről, meg mindenről, de a lényeg az, hogy új regionális politika paradigmáról kell beszélnünk, amely nagyon egyértelműen azt mondja, hogy az egyetlen lehetőség olyan, olyan politikákat használni, amely figyelembe veszi a helyben élő emberek tudását, fölkészültségét, és nem föntről lefele kell irányítani ezeket a dolgokat, és sem, sem pedig ágazati mód szemléletben. Nos, így el tudjuk azt is kerülni, hogy, hogy egyen megoldásokat alkalmazzunk. Ez tehát a gazdaságpolitikai indoklás. De van egy másik, sokkal politikusabb oka is annak, hogy az Európai Unió ne az ágazati szemléletet alkalmazza, hanem a hely alapú gondolatot. A szektorális, az ágazati megközelítés egyszerűen nem alkalmas az Európai Unióban való alkalmazása nem elég a demokratikus a legitimációja. Nos, egyszerűen a tagállamok területén nem működhetnének elő legitimációval az ágazati megoldások. Nos, lehet, hogy 150 év múlva majd erre is csak kerülhet, de ma ez nem lehetséges. Nem engedik meg a régiók, nem koherens, nem összeegyeztető ez a tagállamok sajátos elképzeléseivel, aspirációival a tagállamoknak, a régióknak eh, kell eh, felhatalmazást adni, hogy az Európai Uniós elvek alapján megvalósítsák saját eh, fejlesztési politikájukat. Nos, a kérdés, hogy a kohéziós politika kapcsán sokszor azt mondjuk, hogy hát ez, ez egy már egy ózsi dolog, modernizáljuk a költségvetést inkább. Nos, nem akarok minden érve kitérni, de van jó néhány érvünk visszatérhetünk később erre a listára. Most említeném azt, hogy ma miért kellene eredményesebbé tennünk a kohéziós politikát. Először is azért, mert az európai polgárok ma nem látják eléggé ennek a politikának az eredményeit. Ezért nem érzik úgy, ahogy George Thompson mondta, nem érzik azt, hogy, hogy nincs okuk kétségbe vonni ennek a politikának az eredményességét. Valahányszor az emberek szavaznak vagy nem szavaznak. Ez bizony az egyik tényező. A kohéziós politikát ma nem látják úgy az emberek, hogy ez eredményeket hozna. Másrészt jó néhány félreértés is elterjedt. Aztán itt a pénzügyi válság is. A pénzügyi válság egyértelműen azt mondja, hogy új, megújult erőfeszítésekre van szükség, sokkal erősebb próbál kísérletekre, mert a közszférában alig van pénz nyilvánvalóan Ezeket tisztességesen és méltányosan és eredményesen kell felhasználni ahhoz, hogy legyenek eredmények. Másrészt a válság kiigazításokat követel a régióktól, a, gazd- a vállalkozásoktól mindenütt. Alkalmazkodni kell a válsághoz, és ehhez olyan politikákra van szükség, amelyek piaci eszközökkel vannak megtámogatva. Végül eh, rátérnék arra is, hogy mit és hogyan kell megváltoztatnunk. Néhány évvel ezelőtti helyzethez képest az emberek Európájának a, a, a, a hangsúlyozása újra az asztalunkon van. Nos, önök többségi szavazatot kaptak annak a gondolatnak a megvalósítására, hogy minden európai polgár egyenrangú bánásmódon részesüljön és használhassák az európai polgárok a jogaikat, az európai polgár jogaikat, ugyanúgy, ahogyan a tagállami állampolgár jogaikat használhatják, élhetnek azokkal. Nos, ezeket az ígéreteket csak akkor lehet teljesíteni, hogyha van fejlesztési politika, és az egyetlen megvalósítható fizetés, fejlesztési politika az a helyi szemléletű a helyhez kötött fejlesztési politika, és nem az ágazati. Nos, a jelentés részletesen elemzi azt, hogy... És, és hát a, a, a munka mögött több mint 40 híres egyetemi szakember áll, nagyon sok munka van benne, de a lényeg az az, hogy két lábon kell állnia ennek a fejlesztési politikának. Az egyikről már beszéltem, ez egy sokkal láthatóbb és egyértelműbb politikai alapgondolat világosnak kell lenni annak, hogy két célt kell meghatároznunk, amelyek nagyon külön-külön nagyon jól meghatározhatóak, és feltétlenül két célról van szó. Az egyik a társadalmi integráció, a másik pedig a hatékonyság. Nos, így is túl sokat beszéltem már, úgyhogy nem megyek bele minden részletbe. A, a diák között valahol van egy keret, egy információ mező, amit most nem mondanék el. Úgyhogy lapozzunk. Mi az átfogó reform második oszlopa, második, másik lába. Nos, ez a jelentés gyakorlatias területű, gyakorlatias gondolatokat fogalmaz meg, és összességében a jelentés azt fogalmazza meg, hogy a körben szerepelnek a célok, a két ovális, a két tojás alakú mező határozza meg azt, hogy milyen további támogatásra van szüksége ehhez, és milyen tárgyalásokra van szükség. Tehát concentration on core priorities, koncentráljuk az alapvető prioritásunkra, prioritásainkra, ezen kívül eredmény központúság, valamint mobilizáció és tanulás. Ezek ahhoz, hogy ezek a változások működjenek, ahhoz nagyon meg kell erősítenünk a bizottságot, az Európai Bizottságot, miközben meg kell erősítenünk a checks and balances systemet, az, a fékek és ellensúlyok rendszerét. Ehhez azonban drasztikus módon át kell dolgoznunk az intézmények közötti tárgyalások, tárgyalásos mechanizmusok jellegét. Nos, a jelentés azt mondja, hogy a közös politika kétharmadát, költségvetésének kétharmadát három-négy alapvető prioritása kellene szánni. Nem olyasmire gondolok, amit Lisszabonban csináltuk, ahol végső soron mindenféle felhasználó külön tárgyal, külön került megtárgyalásra, mert annyira széles körülön merített a Lisszaboni megalapodás. Nos, nem tekrohatáknak kell eldönteniük azt, hogy, hogy, hogy mi történjen, politikai vita folyik, javaslatokat kell tenni a, arra, hogy miről vitázunk az innováció a nyilvánvaló, és a jelentés külön fejezetet szentel ennek, a másik pedig a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás. Hangsúlyozom, hogy a klímaváltozás eredményeinek, hatásának a csökkentése az egy szabályozási kérdés. Nekünk most azon kell gondolkoznunk, hogy hogyan tudunk alkalmazkodni. A további nagyon fontos témák a migráció, ami nem a szolgáltatásokat nem azokat a szolgáltatásokat eh, illeti, amelyeket eh, amelyeket a migránsoknak nyújtunk, hanem az egész kérdéskör lefedve eh, azoknak a területeknek, ahova érkeznek a migránsok, ahonnan érkeznek a migránsok, ahol éppen vannak a migránsok, és így tovább. A nyílt egyeztetési eljárásban már téma ez is. Van két további téma is, amelyeket azonban nem nekem kell megvitatni, nem a parlamenteknek, az a készségek eh, kiigazítása és az eh, populáció öregedésének kérdése. A is azt mondja, hogy ne eh, az ágazatokra bontva vegyék a dolgot, ne a közlekedésről, ne az oktatásról beszélünk, ne mit tudom én a cégek támogatását vegyük, hanem foglalkozunk azzal, hogy melyek azok a témák, amelyek az európai polgárok számára relevánsak, és a, a politikákat ezeknek a kérdéseknek a megoldására hegyezzük ki. Ez az első javaslat. A második javaslatnak a szerződésekhez van valami köze. Ennek a lényege az a feltételesség és a szubszidaritási elveknek a megvalósulása. Nyilván van itt egyfajta ellentmondás, vagy legalábbis úgy tűnik, ha nincs elég szubszidiaritás, akkor a politika értelmetlenné válik, akkor nem engedjük meg az embereknek azt, hogy a saját tudásukkal és preferenciáikkal felvértezve dolgozzanak. Másrészt, ha túl sok a szubszidaritás, akkor gyakorlatilag szabályok nélkül az összes terület csinálja azt, amit ő akar, és elveszítjük az európai megközelítést. Tehát egyensúlyt kell teremtenünk egyrészt az európai elvek között, másrészt a valós, a helyi források valós mobilizálása között ennek megoldása, ennek az eszköze a szerződéses rendszer. A jelentés azt mondja, hogy ma ezek a szerződések terhet jelentenek eh, a régióknak, a tagállamoknak, iszonyatosan nagy mennyiségű követelmény eh, fektetnek le, bürokratikusak. Eh, a tagállamoknak, a, a régióknak kell lendőteni, hogy mit szeretnének csinálni, és két dolog kell, kell, mellett kell, hogy elkötelezzék magukat lényegében. Az egyik meg kell, hogy mondaniuk, hogy mi az a cél, amit el akarnak érni. Nem. Például ne engedjük meg azt, hogy a migráció által dinamizált populációjú közösségeknek a, a gyerekei, fiataljai körében ne zuhanjon tovább a matematikai kompetencia szintje például. És ennek a politikának azt kell megtennie, és eddig ez nem sikerült neki, hogy ezek a célok megvalósuljanak, de hát nincsenek jó indikátorok, nincsenek konkrét számszerűsített célok ebben a politikában, és eh, nagyon sokszor beszéltünk erről az Európai Parlamenttel. Én saját országomban eh, már hallottam suttogásokat arról, hogy mennyire nem hatékony az a politika, de nincs olyan rendszer, amely alapján bárki, aki a politikát irányítja, felelősségre vonható, hogy kérem szépen, mi a tényleges, mi a tényleges eredményessége ennek a politikának. Lehet, hogy még ezért körmös kapok a végén. Nos, tehát a legfontosabb azok az célok, a második pedig a követelmények, még pedig például az intézményi rendszer. Mit értek ezen? Nagyon röviden fogok, fogok erről beszélni. Nem a bizottságnak a dolga, hogy megmondja a különböző régióknak, hogy milyen intézményeket eh, működtessen. Máskülönben megsérti a szubszidiaritást. Ez másrészt nem jelenti azt, hogy nem szabad elveket, szabályokat meghatározni. Mondok egy példát, oktatás. már, már tudjuk nagyon jó, hogy az oktatási rendszerben ha nincs tisztességes eh, kompetencia rendszer, hogyha nincsen tisztességes eh, foglalkoztatási rendszer, a pedagógusokra gondolok, ha nincs tisztességes fizetési rendszer a pedagógusok számára, akkor nincs értelme a fejlesztésnek. Eh, már pedig nagyon sok pénzt elköltünk e három rendszer nélkül. Tehát arra kell figyelnünk, hogy mindazok az elvek, amelyekben egyetérünk, mert, mert ezek ugye másfél oldalon meg vannak határozva, rendkívül széles kon- konszenzussal. Nos, hogyha a tagállamok nem alkalmasak arra, hogy ezt a három elvet megvalósítsák, akkor nem kompetensek, és akkor nem költhetnek további pénzeket és az Európai Parlament valamennyi tagja, tanács, stb. stb. Meg kell, hogy tudják ítélni, hogy a tagállamok megfelelő irányba fejlődnek-e, avagy sem. Ezt meg lehet vitatni, meg lehet mérni azt az országot, amely nem teljesíti a, a, a célokat, azt szankcionálni kell, és ennek a szankciónak feltétlenül ki kell fejteni részletesen, hogy melyek azok a célok, amelyek nem valósultak meg, és mit kell ezzel kapcsolatban tenni. Végül a kör harmadik lába, és ezzel tulajdonképpen végre jutok, az a mobilizálás és a tanulás. Nagyon fontos, hogyha a forrásokat koncentráljuk, nagyon fontos, hogy jobb legyen az eredmény, de hogyha az embereket helyi szinten nem mobilizáljuk, akkor ez a politika megint csak nem érheti a célját. A jelentés két dolgot mond. Egyrészt adjunk vissza valamennyi pénzt a bizottságnak, egy kis pici kis pénzt, hogy, hogy jobban csinálja azt, amit az elmúlt néhány évben nem volt képes megcsinálni, konkrétan tudjon kísérletezni. Innováció. Nem kell sok pénz, de valamennyi pénz kell korábban ez a pénz rendelkezésére állt. Másik javaslatunk pedig a hatás elemzés, hatás értékelés. Erről nagyon sokat beszélhetnék, de inkább keveset beszélek róla. Túl sok pénzt költünk komplikált statisztikai, ekonometriai, ökonometriai rendszerekre. Az ökonometriai elemzés nem alkalmas a mi területünkön. Vannak nagyon egyszerű módszerek. Én statisztikus vagyok, de jó régóta nem foglalkoztam ezzel jó néhány módszert annak én se értem meg az úgynevezett fekete dobozát, de fölösleges olyan ö, statisztikát, olyan módszereket használni, amelyek, amelyek nem mondanak kézzelfogható eredményeket. Ma már vannak olyan metodológiák, van például az Impact Evaluation, az hatás elemzés, hatás értékelés, amelyet felhasználhatunk nagyon egyszerűen arra, hogy nézzük, itt van egy cégcsoport, itt van egy csomó ember, kedvezményezett, akik oktatást kaptak, itt egy csomó ember, aki nem kap oktatást. Nézzük meg, hogy a programnak mi volt az eredménye. Ezt úgy gondolom, hogy, hogy, hogy ezt a kózis politikán kívül is alkalmazni kell. Nyilván nem lehet milyen projektre ö, ö, alkalmazni, ezt mondjuk nem lehet a projektek 25%-ra alkalmazni, de akkor alkalmazok a többire. A bizottsággal együtt dolgozva ö, ö, sok mindent tanultam, sokat egyeztettem pont az értékelési osztályjal, amely egyébként kiválóan működő osztálybizottságon belül. Ez nem csak azt, azt lesz lehetővé, hogy 7 évvel később tudjuk, hogy tettek-e valamit, vagy nem, hanem egy fegyelmező szerepe is van, hogy miközben az emberek csinálják a projektet, közben megértik, hogy hát igen, egyszerű kérdésekre fogok, kell, hogy válaszoljak minden nap. Mit akartok elérni? mert az rendben van, hogy elködöm a pénzt, rendben van, hogy hálázatot csinálunk, rendben van, hogy elkötjük a forrásokat, megvalósul a projekt, de mit akartok elérni? Elértétek-e? Nos, ez a technokratikus jelentés, tehát ezek technokratikus jellegű javaslatok maradnak, hogyha nem egyszer valósulnak meg. Meg kell erősítenünk a bizottságot, hogyha mondjuk egy alapvető ügyre, például az migrációra koncentrálunk, akkor világosan látnunk kell, hogy Brüsszelben két-három ember dolgozik ezen a témán, de de 20 akárhány embert is fel lehet erre használni, akik kiváló szakértők a maguk területén. Tudom, hogy vannak tagállami érdekek, Tehát feltétlenül olyan emberekre van szükség, akik nagyon elkötelezettek, nagyon határozottak, és sokkal erősebb összekötetés hoznak létre a Regi és a, a, a foglalkoztatási főigazgatóság között. És végül meg kell erősítenünk a politikai fékek és ellensúlyok rendszerét. Ez a javaslat azt javasolja, hogy az Európai Bizottságnak nagyobb legyen a beleszólása a saját dolgaiba, mondhassa azt egy országnak, hogy kedves tagállam, önöknél nem megfelelő a rendszer, az intézményrendszer, vagy mondjuk azt, hogy kedves tagállam, egy évre fölfüggesztjük ezeket a dolgokat, nézzük meg, hogy hogy, fejlődnek a, hogy fejlődik az ügy. Ehhez azonban szükség van arra, hogy fékek és ellensúlyok rendszere valósuljon meg, és az intézmény közötti együttműködés eredményesebb, hatékonyabb legyen. Nos, világos célokat kell meghatározni, és ez a rendszer lehetővé teszi az Európai Parlament és a Tanács számára, hogy megvitassanak bizonyos dolgokat. Adott tagállam a saját célkidőzései szerint halad előre, vagy nem halad előre. Nem arról van szó, hogy valaki más határoz meg célokat egy ország számára. Ha például ha például az egyezmény 275-ös cikkét ki akarja valaki használni arra, hogy az Európai Parlament eh, értékelési jelentést eh, fogalmazom meg, és mondjuk eh, a, annak érdekében, hogy hogy az önökéhez hasonló testületek megvitathassák értelem, érdemben ezeket a projekteket, és nem csak a formalitások szerint, nos, ez egy fontos áttörés lenne. Nos, mint minden javaslatnak, ennek is kell, hogy legyen egyfajta időkerete. Van is. Nyilvánvaló, hogy azonnal el kell kezdeni 2010 elején nincs túl sok időnk arra, hogy egy ilyen reformot megvalósítsunk. Aztán egy-két évig nagyon komolyan vitát kell folytatnunk arról, hogy mi legyen, melyek legyenek az alapvető prioritások. Ezt nem technokratáknak kell eldönteniük. Végül tulajdonképpen egyetlen fontos javaslat van itt, önök jobban tudják, mint én, hogy most először is megállapodunk a pénzről, aztán 6-9 hónappal később meghatározok a célokat, meg a, meg a szabályozást. És ha ide jönne egy ember a Marsról, akkor nem értené meg, hogy hogy lehet az, hogy egy csoport ember először eldönti, hogy hova, mire költi el a pénzt, és utána határozza meg, hogy milyen szerződéseket köt ebből a pénzből. Tehát nyilvánvalós, hogy egyfajta szimultaneitásra van szükség. Máskülönben felüti csúnya fejét a tagállamok önzősége. Tehát az a fontos, hogy a lehetőleg szabad kéz, szabadabb kézzel tudjanak a felelősség lépni. Nem szabad megengedni, hogy abban a 6-9 hónapban, ami a döntés követte, maga a szabályozás erodálódjon. Tehát megint csak nem eh, technokraták döntéseire van szó, hanem nagyon magas szintű politikai eh, döntésekre van szükség. Köszönöm szépen, ezzel be is fejeztem. Nagyon szépen köszönöm. Hát akkor most jöjjön a vita, úgyhogy kérem a megjegyzéseiket, kérdéseiket, és akkor csinálunk három-négy fordulót, illetve három-négy kérdés után visszaadjuk a szót Schröter, asszony. Köszönöm szépen. Lelkes vagyok. Örülök, hogy végre kibesz, kimondta ezeket az igazságokat itt ebben a teremben. Világosan hangsúlyozta, hogy az elmúlt öt évben hibáztunk, és ezt egyértelműen kimondta, én ezt már évek óta kritizálom, ez a pántlikázás a pénzeknek, és ez 5-6 elvesztett évet jelent ez a pántlikázás. Ez gyakorlatilag az integrált kohéziás, kohéziós politikát szektorális politikává tette, és azok a régiók, amelyeknek erre a leginkább szükségük lett volna, nem jutottak előbbre. Akkor mi szóltunk ezzel ellen, ugyanis a parlament ebben nem szólhatott bele annak idején. Nem sikerült, a bizottságon nem tudtuk ezt keresztül vinni, és a bizottság mindenképpen akarta ezt a pántlikázást. Most ön azt mondta, térjünk vissza a kohéziós politika gyökereihez, alapelveihez, javítsuk a partneri kapcsolatokat. Ezt nagyon sokszor hangsúlyoztuk, és a bizottság itt túlságosan gyenge volt nagyon nagy dolognak tartom, amit elmondott. Azt is mondja, hogy térjünk vissza egy olyan politikához, amelyet hosszú ideig elutasítottak. Egy kísérletről is szó van. Engedjük ezt kibontakozni, tanuljunk belőle. Ugye ez volt a közösségi kezdeményezés, és az volt akkor a gond mindezzel, hogy ezek nagyon kicsik voltak, de nagyon kedveltek, ugyanis ezek a kísérletek így lehetővé váltak, és ott a helyszínen lehetett a szereplőknek bekapcsolódniuk a tervezésbe zajlott a kísérlet, megvalósult, és itt az emberek gyakorolhatták a felelősséget. Ezt a politikát megszüntették, és nem újították meg. Kiderül az ön beszámolójából egyértelműen, hogy ez hiba volt. Tudjuk, hogy milyen hátrányai voltak ennek, nagyon bürokratikus volt, a jelentéskészítés túlságosan részletes volt, a kisebb szereplők túl nagy nyomás alá kerültek. Emiatt ez a probléma nincs is megoldva. Mégis azt hiszem, hogy azok a módszerek, amelyet alkalmaztunk, különösen az elmúlt ö, időszakban, ez fontos, erre, ehhez vissza kellene térni, ehhez a módszerhez. És világossá kell tenni, hogy a decentralizált szint, ahol a tagállamok eddig vonakodtak mindezt megtenni, noha az eszközök rendelkezésre állnak, hogy akarják a támogatást, de nem hasznosul ez. Még nem érkezett kezdeményezés a bizottságtól, hogy azokban a tagállamokban ösztönözzék a munkát, ott, ahol ez nem valósult meg, egyszerűen hagyták. Azt mondták, hogy nem szólunk bele a tagállam ügyeibe, de ez hiba volt. És Köszönöm, hogy elmondta a jelentését, nagyon sok ösztönző gondolatot tartalmaz, és hát akik hosszú ideje regionális politikával foglalkoznak, én is csak azt mondhatom, hogy vissza az eredeti elképzelésekhez, a szerepvállaláshoz, a kötelezettségvállaláshoz, és térjünk vissza ahhoz a gondolathoz, hogy az emberek, akik ott vannak a helyszínen, hogy ők legyenek azok, akik a projekteket kialakítják, és ez nem a nemzeti kormányok feladata, nem a tagállami kormányok feladata. Maradjon meg a párbeszéd közöttünk, és fontos, hogy lássuk ezeket a következtetéseket, és figyeljünk arra, hogy ne újabb bürokratikus folyamatok alakuljanak ki, mint a pénzek célhoz kötése az elmúlt időszakban, amely csak gátolta az innovációt. Köszönöm szépen. Köszönöm. Krélasszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Éppen azon gondolkozom, hogy vajon ugyanazt az előadást hallottuk-e, mert ugyan a bevezetőt kiválónak tartottam, és hát az nagyon nagyban támogatja azt, amit én is gondoltam, de hát akkor én ezt mégsem úgy hallottam, ahogy Elizabette, mintha ez két előadás lenne, amit hallgattunk volna. De azért néhány kérdésem van ha jól értettem önt, Bárke úr, azt mondja, hogy bizonyos prioritásokra kell koncentrálni, majd megnézzük, hogy melyek legyenek ezek. Ez azonban azt is jelenti, hogy elsiklik a felett, a tény felett, hogy a jövőben a pénzek nagy részét például a közlekedési infrastruktúrára költsük. Jól értettem? Akkor én ezt üdvözölném, hogy a az eszközök koncentrációjához ragaszkodjunk, csak nem tudom, hogy tényleg erre gondolt-e, mert akkor ez egy nagy harcmező, különösen a tagállamokkal. Van egy pont, amely nem egészen egyértelmű számomra. A Lisszaboni szerződésben a harmadik pillére a kohéziós politikának a gazdasági, a szociális összetartó erő, és a harmadik lenne ebben a, a területi kohézió. Tehát szociális, gazdasági, területi kohézió. Milyen elképzelései vannak arra vonatkozóan? Hogyan lehet az új kohéziás kohéziós politikában ezt megváltoztatni, milyen irányba kellene haladni. A meglévő kritériumok szerint ezek megmaradnak tehát 75% alatt cél egy terület, aztán cél kettő, stb., meg átmeneti területek, hát akkor a régi 15 közül gyakorlatilag nem is lenne már egyes számú célterület. Bármilyen statisztikát meg lehet nézni. Az egyetlen néhány tagállamnak volt olyan gondolata, hogy a forrásokat a jövőben kizárólag a legrászoruló területekre koncentráljuk, tehát az egyes számú célterületekre. Tehát észak és Nyugat-Európát alig kapna kohéziós forrást. Mit gondol erről? Másképp közelítene mindehez? Harmadik kérdés. A szociális kohézió számomra nem csak a kohéziós alap, a regionális alap és a szociális alapot jelenti. Véleményem szerint az ELA, a mezőgazdasági, vidékfejlesztési alap is fontos része a kohéziós politikának. Szorgalmazná ön is, hogy ez a része az Európai Unió támogatási politikának visszakerüljön a kohéziós politika területére, vagy inkább azt mondja, hogy jó lenne ezt ketté választani, ahogyan ez a mostani támogatási időszakban megvalósult. Köszönöm szépen. Stance Markus Pieper, please. Ja, dankeschön. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. A jelentést nagyon érdekesnek tartottam, és elolvastam már előzőleg is, de hát nekem is más a megítélésem, vagy másképp észleltem én ezt, mint Schröter asszony. Azt gondolom, hogy a célhoz kötése a pénzeknek jó dolog. Ez ugyanis garantálja azt, hogy az európai pénzek, az adófizetők pénze nem valamilyen probléma sülyeztőjében tűnik el, hanem ott van a célhoz kötés, a pántlikázás, tudjuk, mit akarunk a pénzekkel, és hát nagyon sok tatunk, és hát a jó régiók, a jó koncepciókkal rendelkező projektek pályázhatnak. És véleményem szerint ez garanciája annak, hogy ö, tartósan sikerül a befektetési feltételeket javítani az adott ö, régióban, az adott területen, és nem ö, tűnnek el a pénzek ö, haszon nélkül. Egy kicsit irritál engem az, hogy önök hogyan értelmezik a piacgazdaságot, a struktúrapolitikát. Ugye az elején az hangzott el, hogy a nyitott határoknak nem csak előnyei vannak. Hát kérdezem én, hogy Hát hogy, hogy alakul ki a jólét? A jólét úgy alakul ki, hogyha a tagállamok azonos szinten tudnak cselekedni ha mondjuk egy német vesz egy fiatot ö, Olaszországban, mert jónak tartja, és egy olasz meg mondjuk egy BMW-t vásárol, mert ő meg azt tartja jónak. Ha jól megy a sor az országoknak, és egy szinten vannak, akkor kialakul a jólét. És a mi strukturális politikánk évtizedeken keresztül arra irányult, hogy azok az országok, ahol nem olyan nagy a jólét, ezt behozhassák. Tehát a legszegényebb régiókba fektettünk pénzt, az infrastruktúrába, az oktatásba, a kutatásba, és én ezt a politikát nem hogy is mondjam, nem nevezném elhibázottnak. És azt hiszem, hogy ez a politika igenis bevált, ugyanis Látjuk a növekedési adatokat, amelyek az európai kohéziós forrásoknak köszönhetők ezekben az országokban, és pozitív hatásokat látunk még az adományozó országok esetében, és ezt egyértelműen mutatják a tanulmányok. Tehát, hogy most itt egy ilyen általános revízióra lenne szükség a strukturális politikában, én ezt nem tartom ö, jónak. És a ö, prioritásokkal kapcsolatban is vannak gondjaim. Migráció, gyerekek, öregedési folyamat, persze, fontos mindez, de aztán jön a második lépcső, elfelejtik a klasszikus strukturális elemeket, amelyek például a versenyképesség támogatása, a foglalkoztatás, az infrastruktúra elősegítése. Hát ez az, ami, ami meghatározza a befektetési szinteret, a befektetési felteleket. Most vagy nem értettem jól, vagy egy olyan irányba mennek, amelyet én a magam részéről nagyon veszélyesnek tartom. Én ezt nem gondolom, hogy ez lenne a kohéziós politika jövője. Még egy utolsó megjegyzés, nagyon jónak, utolsó előtti megjegyzés. Jónak tartom, hogy ragaszkodnak a kritériumokhoz a támogatást illetően, tehát a regionális erő, gyenge pontok, a GDP mérése, ez fontos jövőben is így kell, hogy legyen. Amit nem értek, és ezért kérdezem, hogy mire gondol a kohéziós politikai tanács, mit jelent ez, mi ez? tényleg azt hiszi, hogy a tagállamoknak akkor még egy új eszközt kell teremteni ahhoz, hogy a kohéziós politikában egy ilyen új testület legyen. Hát van már jó pár és mindig megszűntek úgy szép csendesen, abba maradt a munka, vagy más irányba kell majd menniük, hogy új impulzusokra tudjanak összpontosítani. Hát ezek lennének az én megjegyzéseim, és még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy a kohéziós politikánk amely most egy új támogatási időszakba lép, nem szabad ezt, ezt pocskondiázni. Még nagyon jó hatásai lehetnek ennek, ez várható. Köszönöm. Bárka képviselőt, akkor, vagy Bárka urat megkérném, hogy akkor ehhez a három hozzászóláshoz fűzze hozzá saját gondolatait. Azt hiszem, hogy ami egy ponton megtörtént, és ez a politikák esetében gyakran előfordul, az, hogy mi, már mint mi, mint tagállamok, nem voltunk képesek a fősodorba vonni bizonyos közösségi kezdeményezéseinket. Olyanokról van szó, amelyek esetében erre szükség lett volna. Sok olyan dolgot elvesztettünk, amit megtanultunk, mert bürokratizáltuk őket. Részben azért, mert volt egy olyan politikai irányvonal, hogy gyengítsék meg az Európai Bizottságot. Ugyanakkor nem sikerült a mobilizáció fokát fenntartani, a helyi közösségek aktivizálásának fokát fenntartani, miközben ezeket a politikákat kevesebb prioritás köré építettük. Ez persze szükséges, hiszen az európai politikáról beszélünk, és hogyha nem érünk el egy kritikus tömeget bizonyos témák esetében pénzügyi szempontból, akkor az európai polgárok soha nem fogják észrevenni, hogy bármilyen hatása volt ezeknek a politikáknak. Lehet jó dolgokat és rossz dolgokat is társfinanszírozni, de az Európai Unió hogy járul hozzá a problémák megoldásához? Azon problémák megoldásához, amelyeket a, az Unió maga hoz létre. Tehát egy ponton visszat kell térnünk oda, arra a pontra, ahol a kezdeményezéseket a fősodorba kellett volna beállítanunk, de nem sikerült. És aztán egy nagyon konkrét eset, az közlekedés. A közlekedés sok ország számára alapvető fontosságú közszolgáltatás. A jelentés bemutatásakor a közlekedés két különböző területként tudjuk leírni. Az egyik egy olyan szolgáltatás, ami szükséges ahhoz, hogy bizonyos problémákat megoldjunk, például az innováció kérdésének a kezeléséhez javítani kell a kutatóközpont és egy ipari központ közötti összeköttetést. Másszor Más esetben azért van szükség a közlekedés fejlesztésére, hogy a migrációs problémákat vagy az előregedés problémáját kezeljük. Például lehetnek olyan idős emberek, akik annyira távol esnek a központoktól, hogy nem tudjuk őket ápolni, gondozni. Tehát több szemszögből lehet vizsgálni a közlekedés kérdését, de a jelentés egyáltalán nem mondja azt, hogy a legfontosabb prioritásokra, ezekre a fő prioritásokra kell az összes erőforrást összpontosítani, azt mondanám, hogy mondjuk 60%-ot adjunk ezekre, és minden tagállam a felmaradó 40%-ot azon célokra költeti, amelyeket ő maga határoz meg, akár szabadabban is, mint most. az erőforrások kétharmadára nagyon ennél a jelenleginél határozottabb szabályokat írunk elő, viszont a maradékot felszabadítjuk gyakorlatilag. Miután alaposan elolvastam a zöld könyvet ennek a területi kifejezése, ez annyira mellékjelentésekkel terhes, és a különböző nyelvekben annyi különböző jelentés árnyalata van, hogy ehelyett én inkább csak azt a place kifejezést, a helyet alkalmaztam, a terület helyet, Tehát azt mondtam, hogy ez egy hely alapú, helyhez kötött megoldás kell, hogy legyen illetve a régiókról is beszélek, de kis errel, ami nem egy administratív terület, hanem csak egy terület. A jelentés szerint csak projekttel, egy projekttel lehet megközelíteni egy régiót. Egy projekt egyelő egy régió. Az ember elindítja a politikát, a részvevők, a felek reagálnak, jó projektekkel, rossz projektekkel előállnak, és hogyha sikerül együttműködni, akkor az ember körülvonalazni tud egy régiót. Ha jól értem, akkor a kérdés arról szólt, hogy egy jelentés, amely szeretné, hogy, hogy a referencia egységet megváltoztassuk, akkor mit csináljunk a NAC 2-es régiókkal és az erőforrások felosztásával. Rendkívül konzervatívnak kell lennünk ezen a területen. Miért? Azért, mert egész őszintén úgy gondolom, hogy nem tudunk eleget, nincsenek meg a statisztikáink, a politikai, gazdasági konszenzus ahhoz, hogy megalkossunk egy olyan jobb rendszert, amiben az erőforrásokat szét tudjuk osztani. És hogyha egy vitát kezdünk, amelyel új intézkedéseket próbálunk teremteni, akkor tagállam közi küzdelmekhez fog ez mind vezetni, és koncepció nélkül fogjuk szórni a pénzt, több pénzt költünk el, és kevesebb hatékonyságra jutunk, tehát hagyjuk így a rendszert, maradjon meg így az elosztás, a jelentés egyetlen javaslata, tehát az, hogy a 75%-os küszöb, hát az annyira hirtelen, ez annyira merev. Legyen inkább mondjuk 75 plusz X ez a küszöbérték, hogy legyen lehetőség arra, hogy ezt a drámaiságot kivegyük, azt a merevséget kivegyük a rendszerből. De hát igaza van, nem következetes teljes mértékben a jelentés, azonban szeretnénk két lábbal a földön maradni, és ezért nem szeretnénk az alaprendszerhez hozzányúlni. A vidékkel kapcsolatban abszolút igaza volt a hozzászólónak. A szociális alappal kapcsolatban a jelentés azt mondja, hogy egy ideális világban ennek a kettőnek össze kéne, ennek össze kéne olvadni a regionális alappal. A jelenlegi világban azonban, ha erre sor, az még több problémához vezetne, mint amennyi előnye járna, úgyhogy pragmatikus okokból ezt is leszavaznám. Az utolsó két kérdés. Igen. Nagyon sok, sokat szól ez a jelentés az adófizetők pénzéről. Az egyik fő bírálat, amit gyakran hallunk, az, hogy nem tudjuk azt, hogy mire költik az adófizetők pénzét. A jelentés megpróbált erre választ keresni. Azt arra jutottunk, hogy az auditra, az ellenőrzésre túl sok, túl nagy hangsúlyt helyeztünk az utóbbi időben. Persze ezek nagyon fontosak és relevánsak, azonban ezekből semmi nem derül ki arra vonatkozólag, hogy az emberek jóléte milyen irányba változott. Ha rendszeresen költünk pénzt, akkor lehet, hogy nem érünk el valamilyen e- eredményt, lehet, hogy valami teljesen hatékonytalan, haszontalan dolgot csinálunk vele. Az jelentés éppen ezért próbál nagyon erőteljesen arra utalni, hogy nem a, a politikáknak nincsen, nem azt mondjuk, hogy nincsen nagyon érdekes eredménye, de nem tudjuk mérni nem tudjuk egy konfrontációban megvédeni ezeket a politikákat. És tökéletesen igaza van, különösen amikor az innovációra költünk. Ez az a terület, ahol az elmúlt négy-öt évben már születtek érdekes tanulmányok, amelyek bizonyítják azt, hogy volt értelme a dolognak. De pont az ilyen tanulmányokra, az ilyen hatásértékelésekre lenne szükség más területeken is. Bizonyos területre költünk pénzt, és akkor mérhetjük, hogy mondjuk több szabadalom van, vagy több a jól képzett munkaerő, vagy csökken a, foglalko- a munkanélküliség, stb. stb. De ez nem minden esetben valósul meg. Amikor azt mondjuk, hogy nem tudunk az eredményekről, ez nem azt jelenti, hogy tudjuk, hogy az eredmények rosszak, hanem azt jelenti, hogy nem tudjuk, hogy milyenek az eredmények, tehát nem tudjuk meggyőzni az embereket arról, hogy hatékonyak voltunk, vagy nem. És az utolsó pont, valaki hangsúlyozta az aggáját azzal kapcsolatban, hogy a piacokkal, illetve a foglalkoztatás és a versenyképességgel kapcsolatos célokról hogyan szól a jelentés. Ezek a területek az európai fejlődés szempontjából kulcsfontosságú tényezők ahhoz, hogy elérjük a céljainkat, ahhoz szükségünk van arra, hogy ebben támogasson minket a fejlesztési politika. A piacok bizonyos régiókra olyan nagy nyomást gyakorolnak, hogy ezen régiók cégei, hogyha nem kapnak támogatást arra, hogy új technológiákat, tudásalapú technológiákat alkalmazzanak, tudjuk, hogy mit csinálnak, ellenállnak a változtatásnak, de hogyha nyomást gyakorolunk rájuk, azzal megöljük a piaci liberalizációt. Ez a régi ellentmondás, nem tudjuk, hogy melyik megoldása jobb. Ezért a jelentés úgy gondolja, hogy az erőfeszítéseket a versenyképességre, a foglalkoztatásra kell költeni, és van egy nagyon fontos dokumentum, amire utalok benne, ez az innovációról szól. Európának, Európának nem sikerült a jelentés szerint egy átfogó kutatásfejlesztési politikát kidolgozni. Ott van a keret program, és utána ott vannak regionális tervek, de ezek koncepciójukban nem kapcsolódnak szervesen össze. Ezért úgy gondolom, hogy szüksége van arra, hogy jobban kapcsoljuk össze a keretprogramot, aminek az a célja, hogy a kiválóságot mozdítsa elő, az innovatív programokkal, amelynek az a célja, hogy alkalmazzuk a helyi ö, tudás alapú megoldásokat a legjobb technológiákhoz. De azt nem lehet mondani, hogy minden régióban ott vannak a legkiváló kiválósági központok, pedig ezt mondták. Jan Olbricht. Yes, uh, uh, igen. Azt lehetne mondani, hogy uh, az Európai Bizottságnak mit is, mit is kell tennie ahhoz, hogy ezek, az eredmények megvalósuljanak. Nagyon érdekes ez az egész jelentés. Egyszerre hagyományos és nem hagyományos megközelítés. Lehet, hogy megfogalmazási problémák is vannak. Szeretnék néhány nagyon naív kérdést föltenni, mert amennyire én értem, ugye mindenki azt akarja, hogy az emberek jobban éljenek, mindenki azt akarja, hogy a piacok jobban működjenek, fejlesztési politikára van szükség, mert ha nincs, akkor a piac nem fog normálisan működni. Ez rendben is van. Ez az úgynevezett kohéziós politika, tehát szükséges a piac számára is, a belső piac számára. Az egységes belső piacról beszélek. De a szerkesztés a szerződés azt mondja, hogy a közös politika célja eh, a különbségek csökkentése. Nos, ennek részét formálja, részét képezi a szociális integráció, de másfajta különbségekről beszél az alapszerződés, olyan különbségekről, amelyek a piac eh, akadályait képezik. Tehát, hogyha jól értem önt, akkor az ön, szem, ön szempontjából a fejlesztési politika célja a piac akadályainak csökkentése. De nem minden politikus, politikus látja ezt így. Nem mindenki gondolja azt, hogy ez növekedési politika lenne. Ezt el kell magyarázni, mert hogyha ezt nem magyarázunk el, akkor nagyon régi vitát melegítünk fel. Vannak ugye ennek hagyományai, szeretném elé, elkerülni ezt a hagyományos vitát, amely a fejlesztés politikusok között mindig fölmerül. A másik dolog, ami miatt nagyon érdekes az jelentés, ha jól értem, mindig horizontális, kohéziós politikákról beszélünk, ön pedig multiszektoriális megközelítést javasol. Ez nem csak szavak, szóbeli különbség, szóválasztásbeli különbség, hanem hát arról, hogy van három-négy jól meghatározott prioritás, és ezeket a tagállamokkal együtt és a régiókkal együtt valósítjuk meg nem mindig ágazati módon, hanem az adott tagállamban, az adott régióban, helyi alapon. Az adott régió lakóival, tehát lesz egyszerre szekt ágazati és múti ágazati megközelítés is, hiszen nem mindent lehet ágazati módon kezelni. Van, amit szektoriálisan kell kezelni, az emberek másik nemben nem érjük el az eredményeket, stb. E, mind a fejlesztési politika, mind a különbségek csökkentése terén. Aztán vannak nagyon érdekes megfogalmazások is ahol valójában a filozófia az érdekes. Például egy módi szektorális alap. Egy alap, jól értem? Ez egy alap, egy hely alapú modell, egyetlen alap. Ez forradalmi gondolat, mert azt jelenti, hogy nem egy csomó különböző célú alapról van szó, hanem csináljunk egy alapot, amely multi ágazati, sok ágazatos megközelítést tesz lehetővé. Lehet, hogy ez néhány embernél majd kiverje biztos biztosítékot, de elég fontos vonásnak tűnik. Aztán van egy másik dolog, ami lehet, hogy megint csak az kérdése, e, de lehet, hogy nem. Ez a szerződések kérdése. Ugye nagyon régi francia e, la politique contractuelle, a szerződéses politika, az operatív programok a tagállamokat és a régiókat köteleznék el. Mit jelent az, hogy a tagállamok és különösen a régióik, tehát akkor ez azt jelenti, hogy szerződéseket kötnek a tagállamokkal és a régiókkal is egyúttal? Vagy, vagy a bizottság más szerződést köt az államokkal és más régiókkal? Vagy, a, vagy, vagy pedig arra van szó, hogy a tagállamok és a régiókkal, szerződéseket, vagy hogy van ez az egész? Tehát nem a megvalósítás kérdése, hanem a filozófia kérdése. Lehet, hogy naívak ezek a kérdések, és e, e, ez csak azért merül fel bennem, mert még nem olvastam el az egész jelentést. Elnök, köszönöm, Lambert van Nisztelrooy úr. Köszönöm, azt hiszem, hogy ilyen nagyon fontos kérdéseket tett föl, ezekre reagálnék valóban jó, jó, visszamegyünk az alapokhoz, de hogyha ezt az egészet látom, akkor lehet, hogy, lehet, hogy ezt meg lehet csinálni a pénzek felével. Tehát megold, megoldjuk a jövő problémáit fel annyi pénzből. Mert hogyha ha az infrastruktúrával nem foglalkozunk, akkor nem mondjuk már azt, hogy, hogy a pénzt a jólétre költjük, vagy, vagy a gyerek gondozása. végül is mit mondott az Európai Bizottság, amikor megszületett ez, az ez a jelentés? Hiszen az Európai Bizottság kérte meg önt, hogy ezt a jelentést elkészítse, fizette önt ezért. Mi az előrelépés? Megvan a válasz. Mi a, ennek a jelentésnek a hivatalos státusza? Ez fontos a szakbizottság számára is, mert tudni akarjuk, hogy az Európai Bizottság mit gondol nagy vonalakban. Érdekes ez a kérdés, az Európai Bizottság megerősítése az egész játszmában, az egész színdarab egyik fontos szála ez. Hogyha a bizottság erősödik, akkor neki kellene fizetniük ugye a százszerzalékot. Ebben az irányba megyünk, vagy mondjuk 90-25 százalék, vagy, vagy, vagy miről is van szó? Ez fölmerül bennem legalábbis. Nagyon érdekes fölvetés a parlamentben én készítettem azt a jelentést, amelyet a eh, eh, territoriális kohézióról szólt. Ön a place-based kifejezést használja. Azt hiszem, hogy ez nagyon jó, de melyek azok az elvek, amelyek emögött meghúzódnak? Jan föltett néhány kérdést, nem mondhatjuk azt, hogy mindenki eh, hely alapú, helyhez kötött tevékenységeket folytasson, hogyha ezek nem kapcsolódnak az általános célokhoz. Mi van a gazdagabb területekkel, régiókkal? vagy megtartja a megkülönböztetést a kettes és a hármas, pontosabban az egyes és a kettes célkitűzések között. Elnök, kedves kollégáim, Viktor volt az utolsó, aki szót kért. Hogyha valaki szólni akar, akkor tegye még fel a kezét. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm, Barka professzor. Románul fogom folytatni. A bizottsági javaslat az tulajdonképpen ö, azt célozza, hogy valahogy kikeveredjünk a válságból. És most a többit is figyelembe kell venni, a nagy szereplőket, Kínát, Egyesült Államokat. Ők is kialakítják a saját politikájukat, csak éppen sokkal koherensebben teszik ezt az infrastruktúra területén és ez azt is jelentheti, hogy koherensebb reakcióik lesznek. És nem alakulnak ki egyéb nagy függőségek. Az európai koordinációt illetően pedig az a helyzet, hogy a vidék fejlesztési alapot is bele kellene építeni ebbe a csomagba, és a kollégánk itt a teremben, Papi úr készítette a jelentést, és ő beszél a partnerségről, és a bizottság, ha megerősödik, élhet ezekkel az eszközökkel, hogy megvalósíthassa mindezt. ...2009-ben kezdődött meg a parlament, a politikai frakciók és a bizottság között egy párbeszéd, és az a bizottság, amit év végén fogunk megválasztani, ez a bizottság, amit önök is várnak, az minden kondíciót teljesíteni fog, hogy ideális legyen. Hogyha már a, a tárgyalási folyamatban is hangsúlyozni kéne azt, hogy a nemzeti dimenzió kevésbé fontos legyen, és az európai dimenzió nagyobb hangsúlyt kapjon. Professzor úr, jövőre meg fogjuk vizsgálni az időszakos költségvetési felülvizsgálat jelentését, és a parlamentünknek egy új kohéziós politikát kell, hogy elfogadjon 2013 utáni időszakra. Tehát itt egy újra tárgyalási folyamatra kerül sor, egy új pénzügyi keretet, egy új stratégiai tervezési periódus, egy új költségvetés és új nemzeti európai egyeztetés. Ez mind előttünk áll. Viszont hogyan tudjuk ezeket az érdekeket összeegyeztetni, azokat az érdekeket, amelyek nagyon különböznek az Európai Unió régi és új tagállamai között? Hogyan tudjuk összeegyeztetni ezeket az érdekkülönbségeket, amikor egyezek, ezek, ezek egyre elmélyülni tűnnek az jelenlegi gazdasági válságban? Hogyan tudunk így előrelépni, hogyan tudunk megoldást találni, amely a kohéziós politikában európai szinten működik? Köszönöm. Thank you. Yes, Dr. Barka, please. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Igen. Az egyik legfontosabb kérdés, amely itt van előttünk, éppen a következő, hogy mi a főcsapás irány. A Világbank egy harmada, ugye a világban számos nézet uralkodik, és egy harmad rész írt egy jelentést, egy földrajzit, és ez jobban tudják önök, mint én, azt mondja, hogy minden politika, amely a területre irányul, bizonyos területekre és a piacok ellenében. Miért? Azért, mert ahogyan ezt említették önök is, ez végül is oda vezet, hogy megállítja a munkaerő, a tőke szabad áramlását, ugye? Mert ezek kiáramolnak abból a régióból, ahol nincs siker lehetőség. Nos, ez az oka, amiért a jelentés azt mondja, hogy nagy hiba lenne, és ez minden regionális politika hibája, hogy egy ilyen konvergencia alakuljon ki, ez megfordítja gyakorlatilag azt a fogalmat, ugyanis a, az egyfőre eső jövedelem konvergenciája nem lehet célja ennek a politikának. Ez világos. Ez az, amit a jelentés javasol, sugal. Ugyanis a politika célja, ahogyan a szerződés is sugalja, hát azt kell csinálnunk, amit az amerikaiak az alkotmányukkal folyamatosan értelmezik, ezzel töltik az időt. Tehát a szerződés azt mondja, hogy a kohéziós politikának az egyenlőtlenségeket kell csökkenteni. És ez azt jelenti, hogy a lehetőségeknek kell nőniük. Az emberek lehetőségeit kell növelni, hogy szembe tudjanak szállni, a, és meg tudjanak birkózni a változásokkal. A piac nem működik, semmi nem működik, mert ez az, amit várnak az európaiak Európától, hogy <clears throat> legyen meg az egyenlőség, illetve legyenek egyenlő lehetőségek. Ez két dolog. Mit jelentenek az egyenlő lehetőségek? Hogy az emberek függetlenül attól, hogy Európában élnek vagy nem, tudják, két dolgot kell tudniuk. Először is, hogyha a régiójukat sújtja a válság vagy a probléma, legyen ez szegény vagy gazdag régió, akkor lesznek eszközök, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy visszaküzdjék magukat. Ez a versenyképesség, ez a hatékonyság, visszanyerni a komparatív előnyöket. A másik meg az egyenlőség. Mindenkinek tudnia kell, hogy Brüsszel erőfeszítéseket tesz, biztosítandó, hogy az életszínvonal, a szociálisan képviselhető életszínvonal meglegyen. Ez jól tükröződik a különböző jelentésekben, a szociális benfoglalás és a nyílt koordinációs módszerrel kapcsolatban, és ez világos. Ugyanis amikor Barroso úr ö, jogokról ö, beszél, mit mond az európai polgároknak? Jogaik vannak, és Tony Atkinson, egy nagyon éles elmélyű ember, azt mondja, ezt feltették neki ezt a nehéz kérdést, hogy milyen jogai vannak az európai polgárnak, mi a referencia, mi a küszöb, a, a nemzeti vagy az európai jog, mind a kettő mondja. És ez így van, mindannyian Európában arra kell, hogy gondoljunk, hogy az életszínvonal, a nemzeti, az, az európai ugyanis egy ilyen hibrid helyzetben vagyunk. Európaiak is vagyunk, meg Eh, nemzetiek is, úgyhogy Európának a küszöbbel kell valamit kezdenie. Ez az a két kérdés, amivel foglalkozni kell, ez az a két diszparitás. És ennek semmi köze nincs ahhoz, hogy csökkenjen a szakadék az egyfőre eső GDP-ben. Nézzük meg Londont, meg Szicíliát. Hát a szakadék nagy Szicíliában csökken, mert nem jól működnek és Szicília nem működik igazán, vagy hogy az egyfőres GDP-a Szicíliában, Londonban nő, hát növekedhet, és lehet, hogy Londonban megugrik, reméljük, és Szicília is valahogy visszaküzdi magát, csak nem ugyanazzal a sebességgel, tehát ez a GDP per fő, ez nem egy hatékony mérőszám, még az egyenlőségre sem, ugyanis ez átlag, és nagyon jól tudjuk, hogyha egy régió felzárkózik, akkor egy ideig, <clears throat> ez a Williamson görbe, 10 év, 15 év is lehet, ez rosszabb lesz a helyzet. Tehát a felzárkózás nem jelenti azt, hogy csökken a szociális különbségek mértéke. Ez egy rossz mérce. Az egyetlen dolog, hogy jelzi, hogy a politika a piac ellen van, ami nem igaz. Lehet, hogy így van, csak nem kéne, hogy így legyen. Úgyhogy köszönöm, hogy hangsúlyozta ezeket az összefüggéseket, és lehetővé tette számomra, hogy erre ismét kitérhettem, ez fontos. És a multiszektorális kérdések, én se tudtam volna ezt jobban megfogalmazni, úgyhogy abszolút aláírom ön által elmondottakat, és azt is nagyon finoman hangsúlyozta, hogy, és hát itt felül is vizsgálom, amit mondtam, hogy ez nem könnyű megtenni. Szerződéseket illetően hadd tisztázzak valamit. Ugye a szerződések a tagállamokkal és a régiókkal mindig így mondjuk. Két dolog van, két szerződés. Az egyik az az irányító hatóságokkal születik, a másik meg az egész tagállammal ugye ez a nemzeti stratégiai keret, és ez a mostani kontextusban nagyon gyenge. Ez inkább egy ilyen referencia dokumentum. Jó dolog ez, csak nem kötelező érvényű. Hát vannak céljai, de csak a végén. Úgyhogy amit a jelentés javasol az az, hogy két különböző szerződésre van szükség. Minden tagállamban legyen egy szerződés, amelyet alá kell írnia a bizottságnak és a tagállamnak, és sok tagállam van a régióknak is, mert sok államnak federális a berendezkedése, mint Németország vagy Olaszország például. És itt nyilvánvalóan a regionális képviselőknek is alá kell írniuk ezt a szerződést más országokban, ahol központosított a rendszer, ez nem szükséges. Aztán kell egy szerződés, tehát a, a, <clears throat> és ez az operációs program. Na most hogyan lehet megoldani az ellentmondás kockázatát a szimultanitás esetén? A jelentés azt mondja, hogy ugye először legyen meg ez a nemzeti keret, aztán kezdődjenek a programok kialakítása, aláírja a szerződést egyidejűleg. Tehát van egy nemzeti stratégiai keret, ez a szerződés a tagállamokkal, és ugyanakkor a, a, az irányító hatóságokkal, minisztériumokkal, ügynökségekkel is megszületik a szerződés. én csak hogy tisztázok, engem, nem kaptam pénzt, nem azért. Szóval én nem fizetem a bizottságnak. Bizottság a költségeimet térítettem meg, hogy ide jöhettem. És fizeti a szállodát. De engem a pénzügyminisztérium kikölcsönzött az országomból. Úgyhogy ezt tisztáztuk. Infrastruktúra. Örülök, hogy szóba hozta. Nem szeretném, ha félreértések lennének. Az infrastruktúra egy nagyon fontos eleme a közszolgálatoknak oktatás sem létezhet nélküle, meg a mobilitás sem, ha nincs meg a megfelelő közlekedés, úgyhogy ez az életmód része kell, hogy legyen. Messzinában is látható ez. Tehát az infrastruktúra egy fundamentális elem, de ez az eszköz, nem a cél. Úgyhogy a prioritások mögött mindig ott van az infrastruktúra, mint egy alapvető komponens. Az infrastruktúrának tényleg alapvető komponensnek kell lennie, nem magában, hanem mint egy eszköz, amelyel jobbat, többet érünk el. Itt most nem új célokat tűzök ki, amelyek ilyen nagyon ködösek azzal kapcsolatban, hogy mi jelenti a jóletet, és azt hogy lehet mérni, és egyszerűen ráragasztjuk a hatékonysági címkét. Nő, nő, akkor erre, amikor erre tud. Ez a hatékonyság és az esélyegyenlőség szempontjából viszont az a lényeg, hogy a lehető legtöbb ember tudjon a tisztességes megélhetés küszöbe fölé érni, de ehhez nagyon gyakran nagyon kemény intézkedéseket kell elfogadni. Infrastruktúrát nagyon gyakran létrehozunk, anélkül, hogy megfelelően kihasználnánk. Aztán a bizottság kérdésével kapcsolatban szeretnék rámutatni, hiszen emlékeztettek rá, hogy a Regi főigazgatóság weboldalán az összes anyag elérhető. Szeretném, ha megnéznék azt a meghallgatást, ahol az IMF tagja is részt vett. Ő meg volt lepődve, meglepte őt, hogy mennyire gyenge az a, mennyire gyengék azok a kondíciók, amelyeket az Európai Bizottság előír. Persze volt némi félreértés is benne, de ő igazából azt mondta, hogy hát de hát ez itt gyakorlatilag Bianco csekeket ír alá a bizottság. Persze itt nem annyira Bianco mégsem, mert nagyon sok eljárás van, de mindenképpen meglepődött, és nehéz volt számára megérteni azt, hogy mennyire nehezen tud a bizottság nemet mondani egy tagállamnak, amikor az valamire fel akarja használni a pénzt. És ez nem azt jelenti, hogy ha nincs, meg, hogy nincs megfelelő értékelési rendszere egy országnak, akkor ne kelljen, hogy kapjon egy fillért Nem, nem erről van szó, és nem is ez a helyzet. A közgazdászok meg tudják mondani azt, hogy ezek a mi politikánk, az intézmények számára kidolgozott politikákkal kontrasztban vannak. Nem mondjuk azt, hogy az intézmények nem relevánsak. Nem azt mondjuk, hogy nem tudunk jó értékelési rendszert kialakítani például az oktatás területén, hogyha nem helyhez kötött modellt alkalmazunk. Nem erről van szó. De most még egy szóra hadd hívjam fel a figyelmet ez a diversifikáció az országok között. Teljesen jogosan ezt mindig ellenezték, elvi alapon. Mert nem mondhatjuk azt, hogy bizonyos országokra ez vonatkozik, hiszen ők már tíz éve itt vannak, másokra nem, mert ők nincsenek. Ez nem megfelelő. De bizonyos diversifikációra szükség van akkor, hogyha egy országnak de facto megvan egy intézménye, egy másik országnak pedig az az intézménye nincs meg akkor ne akadályozzunk azokat az országokat, amelyeket már megvan a, például a regionális tervezése, ne akadályozzuk azzal, hogy egy új szerkezetet, egy új rendszert kell, hogy felállítsanak. Így felesleges munkát és energiát pazarolunk. Gondolok itt a nagy kettes régiókra is. És még egy utolsó pont, nem is utolsó, de még egy pont. Nem, nem. Talán nem voltam elég világos. Nem az a javaslatom, hogy ne változtassuk meg a jelenlegi megoldást, a jelenlegi rendszert, és ez akármennyire is inkoherens azzal, ami ez előbb elhangzott. Az utolsó hozzáfűzni valom pedig, az, hogy igen, valójában ennek a jelentésnek a logikája, illetve a mögötti logika, hogy a bizottság megkért engem, hogy ezt készítsem el, az, hogy csak egy ilyen felülvizsgálat teszi lehetővé azt, hogyha az elkövetkezendő hét hónapot nem használjuk ki az Európai Unióban, akkor, akkor, akkor egyszerűen csak mindenki elkezd tárgyalni a pénzért, és ennyi volt a reform. Nincs reform. Nagyon szépen köszönöm, hogy az elnök asszony. Lassan eltelik, letelik az időnk. Öt percet kérnék a tolmácsoktól. Szeretnék köszönetet mondani önnek, és úgy gondolom, hogy a következő egy éves vagy hosszabb időszakban mi is meg fogjuk vitatni a Regi Szakbizottságban a reform jövőjét, és eh, azt is meg fogjuk vitatni, hogy eh, amit ugye a bizottság majd eh, lép. Addig még jó néhány meghallgatás lesz ehhez a mini meghallgatáshoz hasonlóan úgy gondolom, hogy igazán nagy öröm volt a számunkra, hogy eljött hozzánk, és nagy öröm lenne számunkra, hogyha továbbiakban is erre többször sor kerülne. Köszönöm szépen. Kérem, hogy maradjon velünk még két percig, amíg lezárom az ülést, mert a 13-as napi ponttal ugye kész vagyunk, ez szerencsét hozott nekünk is. A 14-es napi pont egyéb ügyek, nekem semmiféle további ügyem nincs, nem tudom, hogy önöknek van-e úgyhogy ezzel lezártuk a 14-est is, a 15 es a következő üléspontja 2009. november 3-a, kedden 3 órától. 6.30-ig eh, köszönöm szépen a kétnapos munkájukat, az ülést lezárom, befejeztük, bevégeztük, elvégeztük, megcsináltuk, vége.